Következik Landsbergis úr jelentése. Az EU-Grúzia közötti társulási megállapodás, a vámkedvezmények idegenes felfüggesztése. Azt hiszem, hogy Landsbergis úr szeretett volna hozzászólni. Parancsoljon. Je ne vois pas Monsieur Landsbergis. So he doesn't want to take the floor, I think. He does. He does want. <laughs> Je vous en prie, monsieur. Parancsoljon, Landsbergis úr. Nagyon röviden fogok hozzászólni, elnök asszony. A a vízumliberalizálás rendkívül fontos az Európai Unió és Grúzia számára is. 68%-ha az országnak támogatja az Európai Uniós csatlakozási terveket. Folyamatos lenne az Európai Unióval való kapcsolat kapcsán a kereskedelmi növekedés e, export. Az EU piacokra való hatás azonban minimális maradna. Grúzia megfelelő munkahelyteremtést, növekedést, beruházásokat és kiszámítható liberális vállalkozási környezetet érne el az érzékeny mezőgazdasági termékek számára, és az érvényesíthető lenne a harmadik országokra vonatkozó származás és eredet megjelenési kötelezettség is. Azt kérem tehát, hogy támogassák a jelentést ezek tükrében. Köszönöm. Köszönjük. Most név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a marakesi szerződés ratifikálása a beérkezett petíció, különösen a 924 per 2011-es számú petíció alapján. Ez egy állásfoglalási indítvány a Peti Szakbizottságtól. Név szerint szavazunk, ki van mellette, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a genetikailag módosított FG72 szójabav engedélyezése, állásfoglalási indítvány az MV szakbizottságtól. Hármas módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Első módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítva. A második módosításról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a név szerinti szavazásról való szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az állásfoglalást elfogadtuk. Következik a második eh, genetikai módosításról szóló téma még mindig ugyanettől a bizottságtól származik. A Monsanto 87708 és 89788-as számú szójabab. A hármas módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Meg lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az első módosítás visszavonás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, és név szerint szavazunk a második módosítóra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a teljes indítványról való módosítás, szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az állásfoglalást elfogadtuk. Következik a harmadik eh, hasonló eh, indítvány, a genetikailag módosított eh, MON 87705-ös és 89788-as szójavab. Harmadik módosítás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az első módosítás lette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerint szavazunk a másodikról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A teljes indítványról szavazunk egyben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján a könnyű személyes haszongépjárművek kibocsátásai tekintetében az ENVI szakbizottság indítványa. Azt hiszem, hogy szót kívánt kérni egy kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselőtársaim. Felolvasom a bizottság hivatalos nyilatkozatát, de aláhúzom, hogy a bizottság és a parlament közös érdeke ez az elmúlt héten sikerült egy igen erős jóváhagyási rendszert elfogadnunk Európába, tanácsadói jogkört kap a bizottság, és biztosítja, hogy a tagállamok a szabályokat betartsák, tehát hogy ne legyen a jövőben um, elkerülése a szabályoknak. A bizottsági nyilatkozat a következő. A bizottság teljes mértékben elkötelezte magát hogy 2017. szeptemberétől erős ellenőrzési rendszert vezessen be a valós vezetői kibocsá- autókibocsátásra vonatkozóan. A bizottságot támogatják a tagállamok. 2015. október 28-án a Gépjárművek Műszaki Bizottsága ADL határok értékek bevezetését javasolta. A bizottság tudja, hogy a szavazás végeredménye kritikát váltott ki az Európai Parlamentben a konformitási tényezők szintje miatt. A bizottság véleménye szerint az áttekintési mechanizmus megfelelő eszköz arra, hogy ezt a kritikát kezelje. Az éves a második konformitási faktor éves áttekintése határozottan szerepel a bizottság szabály, jogszabály tervezetében. A revíziós záradék célja hogy a konformitási tényezőt egyhez közelítse mielőbb, de legkésőbb 2023-ig. A bizottság elkötelezetten használni kívánja a revíziós záradékot a második csökkentett konformitási faktorra már 2017-re éves eh, évente. A műszaki fejlesztések várhatósága miatt a gyártóknak már mától úgy kell megtervezni az autókat, hogy azok megfeleljenek az egyes konformitási tényezőnek. A bizottság ügylő, üdvözli a gépjárművek szennyezőanyag kibocsátására vonatkozó jelentést, és biztosítani kívánja, hogy megfelelő intézkedéseket fogadhasson el az RTI tesztekre, ezek között a konformitási faktorokra vonatkozóan is a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok igénybevételével. A bizottság az EP-vel és a tanácssal szorosan együttműködik a kompromisszum érdekében, és késlekedés nélkül mindent megtesz. Mindenképpen biztosítja a bizottság, hogy az EP-t bevonják megfelelő mértékben a második konformitási faktor kidolgozásába. Véleménye szerint a két társjogalkotó közös munkájával új hatékony és megbízható jóváhagyási kereteket tudunk a kép a gépjárművek számára kialakítani. Köszönöm, és a bizottsági nyilatkozat teljes szövegét meg fogják kapni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Az MV szakbizottság elnöke szól most hozzá. Dear President, I would like... Tisztelt elnök asszony, Bienkowska, biztos asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött ide a plenárisra, illetve Sefkovics alelnöknek is köszönöm az elvégzett munkát. A pozitív intézményközi együttműködést tükrözi, illetve a jövő iránti elkötelezettséget ez a döntés. És az Európai Parlament minden képviselőjét arra kérem, hogy vegyék ezt figyelembe a szavazás során az európai polgárok javára. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most következik a szavazás az állásfoglalás egészéről. Egy minősített többségre van szükség, ezért név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom a szavazást. Minősített többségre lesz volna szükség, 375 főre, tehát ezt nem fogadtuk el. A tiltakozásnak ezért nem adtunk helyet. Következik Reding asszony jelentése, szolgáltatás kereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások, Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. A 64-es módosítás következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20. módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 66-os módosító, még mindig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 22 esre megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es módosító. Ki van mellette? Elnézést, mondja beszélő 23-as, 23-as módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most következik a 24-es módosító, készfeltartásra szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 3-as és a 25-ös módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 26-osról is, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, kedves kollégák. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Készfeltartásra szavazunk a 27-esről, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 28-asról szavazunk készfeltartásra, aki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következik a négyes módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ha azt szeretnék, akkor ellenőrizzük, a négyes módosítóról szavazunk. Le ló? lezárom a szavazást, elutasítva. Eredeti szöveg két részben szavazunk, első bekezdés, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elnézés, semmit nem láttam ebből, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Név szerint szavazunk a 65-ös módosítóról, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. C'est rejeté. Nous passons donc au vote sur l'amendement 20. 29-es következik, mi mindig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az ötös módosító készfeltartása mellette ellene kitartózkodik. Elutasítottuk. Ellenőrizzük elektronikusan. Név szerint szavazunk, tehát az ötös módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon szoros az eredmény. Következik az 1BV. Eredeti szöveg első rész mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 31-es módosító, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 32-es mellette. 32-es mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 33-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Elektronikusan az 54-ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 34-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 35-ös módosító mellette ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Következik az 1C, római 9-es, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás nem láttam, csak az igen szavazatokat, de elfogadtok. Első rész, mellette, ellene, ki tartózkodik. Ellenőrizzük inkább elektronikusan. Tehát második rész, 1C római 9, mert második részről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kérem, hogy emeljék fel rendesen képviselőtársaim a kezüket. 36-os módosító, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik név szerinti szavazással a 37-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg 1D, római 5-ös, kézfeltartása mellette, ellene. Kitartózkodik. Elfogadtuk. 38-as módosító, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39-es módosító. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 40-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 41-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik, név szerint a 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kézfeltartással következik 43-as mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Név szerint szavazunk a 44-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a 45-ös módosító név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 46-os módosít, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő az 1G római 9-es eredeti szöveg két részben. Kézfeltartása első rész mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. Következik a 47-es módosító készfeltartással, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk, 48 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Következik a 49-es mellette, ellene, kitartózkodik, úgy látom, hogy mintha elutasítottuk volna, de inkább elektronikusan ellenőrizzük. Tehát megnyitom a 49-esről a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik az 50-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk kézfeltartással 51 mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Név szerint következik az 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a hetes módosító kézfeltartással mellette. Ellene el, tartózkodik, elutasítottuk. Az 52-es következik, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a nem a 8-as, hanem a 68-as, 8-as okafogyott, a 68-ról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Kézfeltartással a 9-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodok. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük nem volt egészen világos, tehát 9-es módosító, elektronikusan szavazunk. Megnyitottam a szavazást, most pedig le is zárom. Elutasítottuk. Következik az 55-ös módosító kézfeltartással. Megnyitom, de nem kézfeltartás mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Kézfeltartással es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottok. Következik az 56-os, mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Következik a 11-es, mellette, ellene, tartózkodó, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Név szerint szavazunk, a 13-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 14-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 57-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 58-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 15-ös mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 59-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene, tartózkodók elutasítottuk. 60-as mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. 61D mellette ellene, tartózkodók elutasítottuk. 17-es mellette, ellene tartózkodó elutasítottuk. A kettes mellette, ellene tartózkodó elutasítottuk. 18-as mellette, ellene tartózkodók. Következik név szerint az egyes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 69-es mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Most az állásfoglalás egészéről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az állásfoglalást. És most következik az új stratégia. Nőjogokról és az esélyegyenlőségről. Az FDD javaslata alapján, mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Következik az SND, ALDE, GUE és zöldek javaslata. Egyes bekezdés, eredeti szöveg. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik még mindig név szerint a kettes bekezdés eredeti szöveg. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 2D hármas bekezdés, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a tízes kézfeltartása mellette, ellene. Tartózkodok. Ellenőrizzük. Megnyitom elektronikusan a szavazást, tehát a tízes módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hármas módosító kézfeltartása mellette ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. 12-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elég szoros az eredmény, elektronikusan ellenőrizzük első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Emiatt a második rész oka fogyott. következik a 11-es rész, első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, ki tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 11 per 2-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik a 13-as, mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 15-ös első rész mellette. Már ellene. Ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Ki tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Tehát 15 per 2 elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros valóban az eredmény, de elutasítottuk ezúttal. 16-os módosító készfeltartás mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Következik a négyes bekezdés az eredeti szövegből két részben. Ez még a 16-os szerintem. Elnézést mondja az elnök, itt valami hiba lehet ellenőrizni. Tehát a 16 e, egyről elektronikusan megnyitom, vagyis 16-os módosítóról megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes bekezdés eredeti szöveg első rész mellette. Ellene. Kitartózkodik, elfogadtuk. Aztán második rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az ötös módosító, négyes eh, módosító mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. 17-es módosító mellette, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Az ötös bekezdés okafogyottá vált. Következik a hatos bekezdés és az ötös módosító. Név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es módosító mellette. Ellene? Kitartózkodik? Azt gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük inkább. A 14-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Név szerint Szavazunk a hatos módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 7D módosító. Mellette? Ellene? Kitartózkodik. Mintha elutasítottuk volna, és elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, kitartózkodik. Elfogadtuk. Név szerint szavazunk az eredeti szöveg A preambulum bekezdésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kézfeltartással következik a 9D mellette, ellene kitartózkodik, elutasítottuk. Név szerint szavazunk, az F preambulum bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig következik az egyes módosító név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most név szerint szavazunk az állásfoglalás egészéről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a szavazás végére értünk. Felfüggesztem az ülést. Köszönöm. Les explications de vote vont commencer dans un instant. Merci.